Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, jó reggelt mindenkinek. Kérem, foglaljanak helyet. Egy perc múlva kezdjük az ülést. Ladies and gentlemen, dear friends. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, jó reggelt mindenkinek! Az Európai Parlamenti hetünket megkezdjük, a gazdaságpolitikai koordinációról szóló ülésünket. Hölgyeim és uraim! Az Európai Parlament alelnökeként amely a világ második legnagyobb állampolgári parlamentje. Számomra ez egy külön megtiszteltetés, hogy itt lehetek ma, és köszönhetem Önöket az Európai Parlamentben. Ez az első ilyenfajta találkozó a nemzeti parlamentek és az európai parlamenti képviselők között. A frakció, amelyen a frakciók is részt vesznek, és a szakértők is, a felelős szakbizottságokkal, valamint egy plenáris ülése is lesz ennek a találkozónak. A frakció találkozók, a szakbizottságok ülései és plenáris ülés is részét képezi ennek a sorozatnak. Nagyon örülünk annak, hogy 103 képviselőt üdvözölhetünk, 26 nemzeti parlamentből, itt az Európai Parlamentben, ezen az első parlamenti közös héten. Különösen nagy megtiszteltetés számunkra, hogy négy nemzeti parlament elnöke is megjelent itt, Sombaré, az ír parlamentben, Flaho, André Flaho, a belga képviselők parlamentjének elnöke, Michel Frendo, a máltai parlament szóvivője, Valérius Stefáns Kornea, a, nemzet, a Roma Nemzeti parlament nevűvője. Üdvözlöm Önöket! Ezen kívül 30 szakbizottsági elnököt, 16 szakbizottsági alelnököt üdvözölhetünk, és nagyon örülünk annak, hogy mindenki, aki itt van ma, azt köszönhetjük a Nemzeti Parlamentből. A frakció képviselőkkel együtt 185 résztvevőt köszöntünk a tagállamok parlamentjeiből. Ez egy lenyűgöző szám, amely egyértelművé teszi, hogy mennyire fontosak azok a témák, amelyeket ezen a héten szeretnénk átbeszélni és hogy mennyire magas szintű ez a formátum, amit választottunk. Ez a fajta hét, a parlamenti hét legyen a mi közös válaszunk. A közös válaszunk a szerződés 13. cikkének a kihívására, felhívására, amely előírja és elő szeretné segíteni, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek szorosabban működjenek együtt. Ezen kívül a nemzeti parlamentekkel való találkozó áprilisi találkozót is készítse elő. Hölgyeim és uraim! Ennek a találkozónak a központi témája az európai szemeszter demokratikus dimenziója a gazdasági ügyekben. Hagy tegyem hozzá, mert itt a parlamentben megpróbáltuk, hogy a gazdasági témákkal a szociálpolitikai elemeket is összeforrasztjuk. Az európai szemeszternek az elsődleges célja az, hogy az Európai Unió tagállamainak ex ante előzetes orientációt nyújtsunk a gazdaságpolitika területén, és a gazdaságpolitikát a szociálpolitikával és a költségvetési politikával összekössük az Unióban. Például az adópolitikát és az intézményi reformokat javítsuk. Közösen fogjuk a kompetenciáinkat és felelősségünket erősíteni. A nemzeti parlamentek határon átműködően kell, hogy együttműködjenek ott, ahol Európa és az Európai Unió a közös érdekekben dönt, és a szürke zónákban, ahol gyakran összeütközünk és megoszlunk, ott a megerősített együttműködéssel most javíthatunk. Minden tagállam elkötelezte magát, hogy az Európa 2020-as stratégiai céljait megvalósítsa. És a nemzeti stratégiákra már átkonvertálták az európai célokat, a versenyképességet, a szociális szolidaritást és a fiatalok munkanélküliségi elleni harcot. De nem csak az egyes tagállamoknak az erőfeszítéseire van szükség, hogy elérjük ezeket a célokat, hanem arra is, hogy koordináljuk ezeket az erőfeszítéseket központilag, és erősítsük a nemzeti parlamenteket a politika csinálásban. Úgy gondolom, hogy önöknek csak úgy, mint nekem, egyértelmű, hogy van egy összefüggés az éves gazdasági jelentések, a szociális irányvonalak között, a hatos csomag, a kettes csomag, és a stabilitás, koordináció és a költségvetési jelentés között. Hiszen ezek a témák egymásba kapcsolódnak. Április 15 ig a nemzeti terveiket, elképzeléseiket be kell, hogy nyújtsák a bizottságnak. És a bizottság az ország specifikus ajánlásokat ezek alapján állítja majd össze. Az Európai Tanács aztán júniusban hagyja jóvá ezeket az ajánlásokat, aztán júliusban a miniszterek, a minisztertanácsa dönt majd ezekről az ajánlásokról, és október 15-ig a költségvetési tervezeteket be kell nyújtaniuk. Tehát most azt vizsgáljuk meg, hogy a kompetenciák, a célok hogyan fonódnak össze mindezek ezeknek a céloknak a területén, a szociálpolitikában, a gazdaságpolitikában, a hatos csomagban, a kettes csomagban, és a stabilitás és koordinációs együttműködésben, valamint a költségvetési koordinációban és a pénzügyi előirányzatokban. Ahhoz, hogy ezeket összefogjuk, szorosan együtt kell működnünk és természetesen ebben a munkában segít minket az Európai Bizottság. Két külső szakértőt is megkértünk ma, hogy legyen itt velünk, hogy elősegítse a munkánkat, hogy üdvözöljem ma Euró urat az Európai Unióban, aki a gazdasági és pénzügyi ügyeket felelős biztos, Oli Rén biztos úr. Ezen kívül meghívtuk ma a vitára a foglalkoztatási, szociális és integrációs ügyi biztost Andor Lászlót. Üdvözöljük! Nagyon örülünk annak, hogy itt vannak ma velünk, és a bizottság munkaprogramjával hozzájárulhatnak a vitánkhoz. Ez a program az éves növekedési jelentés keretében azt segíti elő, hogy a prioritásainkat tisztázzuk a gazdasági növekedés területén, a tagállamokban csak úgy, mint az Európai Unióban 2013-ra. Hogy mondjam el, hogy úgy gondolom, hogy egy ekkora volumenű parlamenti ülésre nem csak most lenne szükségünk, hanem ősszel is a költségvetési politikákkal kapcsolatban. Végül a mai délelőtti vita végén a parlamenti szakbizottságok a foglalkoztatási, gazdasági és költségvetési szakbizottság interparlamentáris üléseket szerveznek itt a parlamentben, hogy a részleteket is tisztázzák. A pódiumon mellettem ülnek még az Európai Parlament érintett szakbizottságainak elnökei, a Költségvetési Szakbizottság elnöke Alain Lamassur, a Gazdasági Szakbizottság elnöke Sharon Bowles asszony, és a Foglalkoztatási Szociális Szakbizottság elnöke Pervans Beres asszony. Üdvözlöm Önöket, köszönjük, hogy részt vesznek majd a mai vitán. A cél az, hogy a ma elfogadott végkövetkeztetéseinket tovább vitassák meg az egyesüléseken, és aztán szerda délelőtt beterjeszik ezt az parlament elnökének. Most válságos időket élünk, és nem akarjuk ezt eltitkolni, de túl sem akarjuk dramatizálni a helyzetet a csúcs előtt néhány nappal. Nagyon fontos. A szemeszter keretében a prioritások kijelölése, a programok kijelölése és a közös politikai prioritások kezelése nagyon fontos. Mi felelősek vagyunk ezért, és a megfelelő demokratikus legitimitást élveztük ahhoz, hogy kezelni tudjuk ezeket a témákat. Ez a folyamat kell, hogy erősödjön a jövőben. Nagyon sok tagállamban a releváns politikai területeken léteznek a javaslatok, főleg az úgynevezett programországokban, ahhoz, hogy milyen intézményi és gazdaságpolitikai reformokra van szükségük. Ennek előfeltétele az Európa 2020-as stratégiai céljainak felkarolása. Újra és újra napirendre kerül, hogy az európai szemeszter keretében foglalkoznunk kell a demokratikus deficittel is, hiszen ez nagyon fontos a döntési folyamatban. Tény az, hogy az, hogy a kormányközi egyezmények zárt ajtók között, mögött születnek a bizottsággal együtt, ezt figyelembe kell venni ahhoz, hogy ki hozza a politikai döntéseket, és ki vállalja fel a felelősséget. Hiszen Végeredményben mi vagyunk azok, akik a közös döntésekért kell, hogy felvállalják a felelősséget. Így aztán a mi válunkra nehezedik az Európai Unió választott képviselőire, valamint a nemzeti parlamentek képviselőire, hogy ellássák ezt a feladatot, és gondoskodjunk arról, hogy megfelelő utat találunk arra, hogy a szociálpolitikai aspektusokat és a gazdaságpolitikai aspektusokat is figyelembe vegyük a politikák kialakításakor. A politikák azonban nem zárulnak le az európai határoknál, a határok között. Mindannyiunknak részt kell venni, és felelősséget kell vállalnia. Európai parlamenti dimenzióra van szükségünk a politikákban. Így aztán még nagyon sok kérdést kell megoldanunk. Nagyon sok kérdés még nyitott. Például az, hogy milyen formában folyjon az együttműködés a nemzet és az európai parlamentek között, ahogy azt a fiskális paktum 13. cikke lefekteti. Lehet, hogy erre a válasz pont ez az európai hét lesz. Természetesen ezt is megvitathatjuk. De szeretném leszögezni, hogy igazából nem ez a mai délelőtti cél, ö, ülésünknek a célja, és nem szabad, hogy a célt szem elől veszítsük a tartalmi vita, a költségvetési politikai kérdések kell, hogy a célunk legyen itt ma. Mivel ez a téma nagyon mélyreható, ezért a következő két napban elegendő időt szánunk majd ezekre a vitákra. Még néhány rövid megjegyzést te hagyd tegyek a mai ülést illetően és az eljárást illetően. 22 nyelven beszélhetnek ebben a teremben, és hallgathatnak tolmácsolást, ha kívánják, anyanyelvükön szólhatnak hozzá. Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legtöbb képviselő kapjon lehetőséget arra, hogy a nézeteinek hangot adjon. Azonban az időnk véges, és nagyon nagy a résztvevők száma, már előre elnézést kérek ezért hogy nem minden képviselő kaphat szót minden egyes ülésen. Így aztán arra kérném önöket, hogy egy hozzászólási időben egyezzünk meg, amely maximum három perc hozzászólásonként. Így aztán <clears throat> betarthatjuk az idő. időt. Önök látnak maguk előtt egy ilyen kártyát, hogyha hozzá szeretnének szólni, akkor arra szeretném kérni ezeket, hogy töltsék ki, és a titkárság munkatársainak adják át a teremben. Ez ugyanúgy vonatkozik a nemzeti parlamentek képviselőire, mint az európai parlamenti képviselőkre. Minden képviselő egyenlő ebben a teremben, és mindenkinek ki kell töltenie ezt a hozzászólási kérelmet. Amikor a hozzászólási időket kiosztom, akkor két nemzeti képviselő egy európai parlamenti képviselőhöz ezt az arányt fogom követni. Ennyit szerettem volna mondani az eljáráshoz, hogyha ez mindenki számára követhető volt, akkor most megadnám a szót az Európai Bizottság alelnökének, Oli Rén úrnak. Oli, tiéd a szó. Thank you. Thank Köszönöm. Ott már a szót, alelnök úr. Hölgyeim és uraim, tisztelt parlamenti képviselők, mind európai, mind nemzeti parlamenti képviselők ebben a helyzetben most. Azzal szeretném kezdeni mondókámat, hogy nagy öröm számomra, hogy megjelenhettem önök előtt az idei parlamenti héten, az európai szemeszterről szóló parlamenti egyeztetésen, azon a konferencián, amely Amelyek, amelyen a nemzeti parlamenti képviselők és a parlamenti, európai parlamenti képviselők a gazdasági politika koordinációjáról cserélnek eszmét, és ez egy világos, látható lépés afelé, hogy kezd európaibbá válni a gazdasági területen is ez a térség. Ugyanakkor nagy lépés is ez, de kis lépés is ez, mert még előttünk van az idei harmadik, egy, harmadik európai szemeszter előkészítése, amely a 2020-as növekedési és foglalkoztatási stratégia jegyében szerveződik meg, és a tavalyi novemberi bizottsági megállapításokra épít. Tehát a politikai prioritások a tagállamokban ennek megfelelően fognak lecsapódni a stabilitási és növekedési konverzió programokban és a kutatási programokban, amelyeket ugye, ahogy elhangzott, áprilisban kell majd benyújtaniuk a bizottság értékelő osztályához. Ez kis lépés, mert Európa demokratikus legitimitás elszámoltathatósága még korán sem teljes körű. Most kezdődik tulajdonképpen csak ez a vita. Próbáljuk mélyíteni a gazdasági és pénzügyi uniót, és intézményi struktúránkat még demokratikusabbá tenni. A parlamentek kompetenciája az európai politikai döntésekben immár de facto elfogadott szükségesség, a polgárok beleszórása nélkül nem lehet felelős döntéseket hozni, nem lehet nyílt vitát szervezni. Ezért beszeretném önöknek ma mutatni a vita indítóként kvázi az Európai Bizottság idei politikai prioritásait. Az én kompetencia területemben. De először engedjék meg, hogy felidézem, hogy hol álltunk egy évvel ezelőtt, és mi a különbség. Egy évvel ezelőtt óriású volt a bizonytalansága felül, hogy Görögország mi lesz, de Olaszország, Spanyolország helyzete is válságos volt, és a központi banknak likviditási lépéseket kellett tenni. A reál gazdaság majdnem összeomlóban volt, Görögországban, és kassz, voltak olyan proféták, kéretlen Kassandra, Kassandrák, akik az eurozóna szétesését jósolták. 2012 azonban egy olyan évnek bizony, bizonyult, amelyben az Európai Unió bizonyságot tett arról, hogy ellenálló képes, és amit eldönt, azt végrehajtja, és az euró fenntarthatósága melletti elkötelezettségünk ö, ö, megmaradt, és most az euró szétesésének kockázata már senkit nem foglalkoztat, ö, lekerült ö, például a minősítő ügynökségek napirendjéről a téma. Tehát nagy eredményeket értünk el, Ugyanakkor tudjuk, hogy óriási bajok vannak. Magas a munkanélküliség, megállt a növekedés, és korán sincs okunk hátradőlni a fotelban. Továbbra is eltökélt és kitartó munkára van szükség ahhoz, hogy Európa népei az európai politikák segítségével kilábaljanak ebből a gazdasági válságból. Közben persze a demokratikus legitimitásra nagyon oda kell figyelni, hiszen ez az emberek bőrére menő játék. Azt tehát a tét, hogy meg kell reformálni, modernizálni kell az európai szociális modellt is, és ezen belül három irány vett a munkánk a gazdaságpolitika irányítása szempontjából. Az első ilyen irány az, hogy fenn akarjuk tartani a gazdasági reformok ütemét, az európai gazdaság és gazdaságok egyensúlyának visszaállítása érdekében. Ez elsősorban nyilván azon országokban kényes kérdés, ahol óriási költségvetési hiány van. Néhány példa. Írországban az export nő cégek munkahelyeket teremtenek, és miközben a hazai kereslet még mindig alacsony, a gazdasági növekedés elindult. Írország Portugáliához hasonlóan ö, hamarosan visszatér majd a piaci finanszírozáshoz, ö, tehát az állam adósság finanszírozása jobb lesz. Spanyolországban igen magas a munkanélküliség, de ott is most kezd nőni az export, sőt, magasabb az export volumene, mint valaha. És még Görögországban is elmondható, hogy jelei látszanak a helyreállásnak, azok az országok, ahol pedig költségvetési többlet van, azok hozzájárulnak az egyensúly megteremtéséhez, például azáltal, hogy megnyitják szolgáltatási piacaikat, a nők hozzáférését javítják a munkahelyekhez, és a termelékenységüket javítják. Ez Németországban zajlik például, és azt láttuk, hogy hogy ott már bérnövekedés is tapasztalható. De nem lehet az európai gazdaságtól külön kezelni a, a költségvetési egyensúlyt. A globális piaci részesedésünk Franciaország, Finnország, Belgium esetében ugye veszélybe került, tehát meg kell erősítenünk, adott esetben újra létre kell hoznunk azt a helyzetet, hogy Európa vezető szerepet játszon mind a gyártás, mint a szolgáltatás piacain. Nemrég volt a 14. konferenciája az ETUK-nak, és ugye ez az Európai Szakszervezeti Ernyőszervezet, és ott az európai ipar képviselőit is megkérdezték arról, hogy hogyan lehetne több munkahelyet teremteni, és végre volt egy ilyen egyeztetés, ez helyes. Mert óriási versenyképesség kiesés történt egyes európai országokban, strukturális jellegű a munkanélküliség, és csökkent a globális piacon való részesedése Európának. A 2000 és 2010-ig tartó évtized után azt állapíthatjuk meg, hogy több mint két és fél millió gyártó munkahelyet vesztette a Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Németország, és 750 ezer munkahelyet csak Franciaország, és ugyanennyit Spanyolország. Ha ehhez hozzáveszünk azokat az eladósodási szinteket, eh, amelyekkel az országaink rendelkeznek, és eh, azt látjuk, hogy a szociális kiadások több mint felét Európa fizeti ki a világban, akkor látható, hogy milyen teher nehezedik az európai gyártóiparra, és milyen reform igény mutatkozik ahhoz, hogy fenntartható maradjon mégis a rendszer. Tehát a trendet meg kell fordítani, Európának vissza kell térni a versenyképes kontinensek köré, közé, és a, a jólét feltétele a termelékenység javítása. A reform folyamatban a reformok nem önmagukért valók, hanem a fenntartható növekedés és munkahelyteremtést szolgálják, az európai ipar versenyképességét. Tehát mire lenne szükség ahhoz, hogy munkahelyek teremtődjenek és a termelékenység javuljon? Tovább kell javítanunk a kutatás, fejlesztés támogatását, az oktatás, képzés támogatását, ösztönöznünk kell a magánbefektetéseket a szakmai gyakorlatokba, és a kis és középvállalkozások háztartások megtakarításait eh, meg kell őriznünk. A közbeszerzéseket, mint ahogy ez Görögországban a beruházási bankon keresztül most történt, széles körűen támogatnunk kell, és olyan okos szabályozásra van szükség, amely társadalmi környezeti célokat is szolgál, anélkül, hogy a növekedést és a munkahelyteremtést aláásná. Folytatnunk kell a munkaerőpiac reformját, és ambiciózus reformokra van szükség, persze kiegyensúlyozott reformokra, annak érdekében, hogy a tagállamokban is munkahelyeket lehessen teremteni, hogy biztosabbak legyenek az álláshelyek, az állandó szerződésű munkahelyek száma nőjön, és a munkaerőpiacról kiesetteket képzéssel vissza irányítsuk a munkaerőpiacra, és a kollektív bértárgyalások rendszerét is meg kell reformálni, ahogy ez a kollektív jogok kartájában is benne van. Ezek mind kapcsolódnak az európai szemeszterhez. Miért? Mert célunk az, és remélem egyetértenek ezzel, hogy a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés ugye a legfontosabb cél, és reformok nélkül ez nem fog bekövetkezni, Idén tehát specifikus ajánlásokat próbálunk kidolgozni arra, hogy ezt hogy kellene végrehajtani, és az európai szemeszter is erről fog szólni az éves növekedési felmérés jegyében. Ez egy konkrét példája annak, hogy hogyan segítheti az európai szemeszter az európai gazdaság működését. Számítok támogatásukra ebben európai szinten és a nemzeti kontextusban egyaránt. Harmadik mondani valom. A pénzügyi vagy adó kérdések, Fiskális konszolidációra van szükség, komoly kutató munka, komoly kutatók állítják, hogy hogyan függ össze az államadóság és a növekedés. Ha 90-100% körülivé válik az államadóság, akkor ennek súlyos negatív hatása van a gazdaság növekedésre, és lelassítja a gazdaságot. Sajnos az utóbbi négy évben Európában az államadóság átlagban is 60%-ról 90%-ra nőtt idénre, három év távlatában, és ezért nincs alternatívája annak, amit a kutatók mondanak, hogy fiskális konszolidációra van szükség. Bármennyire fontos is persze a fiskális konszolidáció, különbséget kell tenni az egyes tagállamok között a tekintetben, hogy milyen az ő fiskális térségünk. Éppen ezért kibővítettük a túlzott deficit eljárás szabályait, illetve időtartamát Spanyolország, Portugália és Görögország esetében. A közpénzek elköltésének hatékonysága Európa szerte most nő. Látjuk most már a six-pack hatását, a közös gazdasági irányítás kibontakozását. A hiány 6-7%-os volt, a GDP 6-7%-ában volt mérhető idénre, ez 3% fölé egy kicsivel csökkent, és további csökkenést várunk idén. Azt reméljük, hogy 2,5%-ára fog csökkenni a GDP arányában az eladósodás üteme hogy Európába újra bizalom és így pénz áramoljék, hosszú távon kell gondolkodnunk Európa piacai tekintetében, az euró tekintetében. Ehhez a gazdasági és monetáris unió alapvetéséhez kell visszatérnünk. A bizottság létrehozott egy bizottságot, amely egy mélyebb és valódibb monetáris unión dolgozik, Elmer van Rampoy elnök úr ugyanebben a témában fontos tanulmányt publikált. Nem akarok most ennek a csoportnak a munkájának minden részletébe belemenni, de a munkájuk lényege abban áll, hogy a gazdasági pénzügyi unió számára rövidtávú, 16-17 hónapra előre szóló és hosszabb távú terveket is kidolgoz, szorosan megfelelve a jelenleg érvényben levő szerződéssel, a bankunió gondolatát továbbfejleszti, és egy szociális mechanizmust is elkezd kidolgozni. Idén tehát az a feladatunk, hogy befejezzük a egységes felügyeleti mechanizmus keretrendszerének kialakítását, a bankuniót, és az európai vitarendezési szállási eljárásnak is el kell készülnie. Ami a strukturális reformok támogatását és a fiskális konszolidációt illeti, még nagyon sok erőfeszítésre lesz szükség. Javaslatunkban as a solidarity. A konvergencia eszközök mellett szolidaritási mechanizmusra is javaslatot teszünk tehát. Ennek az a célja, hogy a tagállamok gazdasági reformjait támogassa, és a tagállamokat elkötelezze amellett, hogy bizonyos reformokat, persze európai támogatás mellett mindenképpen végrehajtanak. Ennek az eszköznek tehát ösztönző hatása lesz a reformokra a tagállamokban, remélhetőleg rövid távon is már. Ami a hosszú távú reformokat illeti és javaslatainkat, szerződés módosításokra is szükség lesz. De az, az, a, az alapelv az, hogy a szolidaritásnak kell nőni, a gazdasági kockázat igazságos széterítésének, a felelősség növekedésének, a felelős pénzpolitikának. Ehhez a döntéshozásnak mélyebb szinten kell integráltnak lennie, mint jelenleg Európa szerte, és demokratikus elszámoltathatóság kell, hogy mindig vele járjon. Az EU tagállamok némelyikében már alkalmazzák ezeket a koncepciókat a parlamentek is. Reméljük, hogy az erről szóló vita kiterjed, és az Európai Unió, az Eurozóna jövőjét meghatározóan pozitívan befolyásolja. Elnök úr, tisztelt képviselők! Végezetül annyit szeretnék mondani, hogy az Európai Unió óriási nehézségei ellenére hatalmas eredményeket ért el tavaly és 2013-ban feladatunk persze még mindig komoly kihívást jelent. Nagyon komoly összefogásra lesz szükség valamennyünk részéről ahhoz, hogy vissza tudjuk, meg tudjuk teremteni újra a bizalmat Európa iránt, és fenntartható gazdasági és munkahelyteremtési pályára állítsuk kontinensünket. Ehhez reformálni kell a szociális, piac, szociális piacgazdaságról szóló modellünket, és a növekedési, munkahelyteremtési feladatok előtérbe kell, hogy kerüljenek. Ha ez sikerül nekünk, akkor egy stabil, újra olyan Európai Unió állhat a világ szem előtt, amelyben érdemes megbízni, sikerülni fog Európát visszatenni a sínre, ha önök is támogattak minket. Köszönöm. Herr Kommissar, herzlichen Dank. Köszönöm szépen, biztos úr, az európai fenntartható szociális piacgazdaság modelljének szellemében. Rögtön át is adom a szót Andor Lászlónak, aki a foglalkoztatásügyi, szociális ügyi és integrációt felelős biztos. Mm, thank you much, uh, Mr. President, uh, ladies and gentlemen. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Ez a parlamenti hét nagyon fontos időszakban következik be, amikor is fontos döntéseket kell hoznunk a több éves uh, pénzügyi kerettel kapcsolatban például. Én úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak egy erős pénzügyi eszközre van szüksége, amely a gazdasági jólétet, társadalmi kohéziót szolgálja. Én ebben a beszédben az európai szemeszterrel szeretnék foglalkozni, és azzal kezdeném, hogy leírom néhány szóval a jelenlegi foglalkoztatási helyzetet. Már tart egy ideje ez a válság, amely nem csak pénzügyi és gazdasági, hanem bizalmi válság is, és értékválság is. Az európai szociális modellt az a veszély fenyegeti, hogy nem tudja biztosítani a társadalmi kohéziót, a társadalmi, a szociális jogokat, egy olyan időszakban, amikor ezek egyébként a legfontosabbak lennének. A negyedéves bizottsági jelentés szerint, amelyet a bizottság két hete adott ki, Egyre nagyobb a munkanélküliség, és egyre nagyobb az esélye annak, hogy egyre több ember szorul ki a munkaerőpiacról, ez a veszély már az EU népességének negyedét fenyegeti. Emellett polarizálódik a helyzet egyes országok között. Vannak olyan országok, amelyek költségvetési szempontból, pénzügyi szempontból stabilak, csökken a munkanélküliség, Másfelől viszont vannak olyan országok is, ahol továbbra is tombol a recesszió, növekszik a munkanélküliség, és szociális feszültségek jellemzőek. Ez már a harmadik európai szemeszter, amelynek célja a tagállami politikák jobb koordinálása. Ezen időszak során a bizottság monitorozza nemzeti szinten a foglalkoztatási politikát és a politikát. Én most akkor a prioritásokról beszélnék ebben a folyamatban, ahogy ezeket a bizottság látja. Előadásom második részében pedig beszélek különös tekintettel ezen szakpolitikák fontosságára a szemeszter koordinációs munkálatairól, illetve arról, hogy mi is a tét akkor, amikor a gazdasági és pénzügyi unió erőteljesebb integrációjáról beszélünk. Most először beszélnék az éves növekedési jelentésről és a szemeszterről, mint önök is tudják. 2012. novemberében készült el az éves növekedési jelentés, amely a gazdasági és társadalmi prioritásokat fogalmazza meg a 2013-as szemeszter szempontjából. Az AGS, tehát az éves növekedési jelentés határozza meg a prioritásokat, illetve van egy foglalkoztatási jelentés tervezet is, amelyet a bizottság és a tanács közösen fogadnak majd el. Ez a jelentés és az AGS, az éves növekedési jelentés foglalkoztatási szempontból elég sanyarú képet festenek, 10,7%-os EU munkanélküliségi rátát. A társadalmi helyzet egyes tagállamokban súlyosan romlik, és a társadalmi elégedetlenség is növekszik. A 2012-es AGS már annak idején szintén felhívott a munkanélküliség elleni fellépésre, az ifjúsági munkanélküliség elleni fellépésre és a recesszió következményeire. A gazdasági és szociálpolitika idén még inkább prioritásnak tekinthető. Mik tehát a prioritások? Először is a költségvetési konszolidációt még inkább növekedés baráttá kell tenni, emellett a gazdaság és foglalkoztatási politika oly módon kell, hogy megvalósuljon, hogy az előmozdítsa a növekedést. Ez egy fontos dolog, és ezt kétszer aláhúznám. Ebben az AGS-ben azonosítjuk azokat a beruházásokat, amelyek hozzájárulhatnak az ilyen jellegű növekedéshez. Itt olyan beruházásokról, kiadásokról van szó, amelyek a jövőbeni növekedési kilátásainkat javítják, az aktív munkaerőpiaci politika, szakképzés, és új dologként az, az ifjúsági garancia terv. Egy hónap múlva a foglalkoztatási miniszterek tanácsa, az EBSCO remélhetőleg pozitív eredménnyel tárgyal majd erről az Európai Ifjúsági Garanciáról, amely arról szól, hogy a 25 év alatti fiatalok négy hónappal az iskola elhagyás után egy minőségi állásajánlatot, vagy képzési ajánlatot kapjanak. Ezt a, az ígérvényt a nem teljesen ugyan, de nagy részt az EU pénzügyi eszközeivel e, finanszíroznák. Ez az ír elnökségnek is prioritása, és ez egy kiemelt kezdeményezése az Európai Bizottságnak. Fontos azt is elmondani, hogy a költségvetési kiigazítások meg kell, hogy tartsák a szociális védőhálót, például a társadalmi védőrendszerek fenntarthatóságát, megfelelőségét. Úgy gondolom, hogy a tagállamoknak jobban meg kell érteniük a társadalmi beruházások fontosságát, és éppen ezért az Európai Bizottság egy ilyen csomagot fog összeállítani, amely ezekről a szociális politika körébe tartozó eh, kezdeményezésekről szól, eh, annak érdekében, hogy ezek hatékonyabban működjenek, és a tagállamok felhasználhassák a pénzügyi eszközöket annak érdekében, hogy jobb eredményt érhessenek el ezen a területen. Tehát a foglalkoztatás és szociálpolitikának a szerepe rendkívül fontos a válság kezelésében, és itt most további prioritásokról is szólnék. Szá- támogatnunk kell a gazdaságunk munkahelyén teremtő potenciáját, különös tekintettel abban a három gyorsan növekvő ágazatban, amelyet már korábban tavaly azonosítottunk. Ezek az ágazatok a zöld gazdaság, az egészségügyi ellátás, és az ICT, az IKT, az információs és kommunikáció technológia szektor. A bizottság ezeken a területeken fontos intézkedéseket tervez hozni. Itt például olyan befektetésekről van szó, amelyek a humántőkét javítják. Ez a versenyképesség szempontjából, az Európai Unió, az Európai Gazdaság versenyképessége szempontjából rendkívül fontos. Minden további versenyképességről szóló vita során ezekre a dolgokra oda kell figyelni. Szintén fontos az is, hogy a munkaerőpiacunk dinamizmusát fenntartsuk, annak érdekében, hogy az a tagállamokban is befogadóbb és dinamikusabb legyen. Ugyanakkor ténylegesen el kell mozdulnunk egy igazi európai munkaerőpiac kialakítása irányában. Mobilitás támogató eszközök ebben a vonatkozásban rendkívül fontosak a munkaerőpiaci reformok végrehajtása során a tagállamoknak együtt kell működniük a szociális partnerekkel. Emellett fontos az, hogy az adópolitikákat hozzáigazítsuk a kor elvárásaihoz, tehát nem szabad a túl magas adókat, adókkal a foglalkoztatást visszavetni. Vállalkozás, illetve foglalkoztatás barát adózási rendszer kialakítása az utóbbi időben immár prioritásként szerepel mind a három eddig lejárt európai szemeszter során erről beszéltünk. A strukturális munkanélküliség is fontos dolog, a fontos probléma. A 27 millió munkanélküliből 11 millió több mint egy éve munkanélküli, tehát jobban oda kell figyelni a hosszú távú munkanélküliségre. És oda kell figyelni az ifjúsági munkanélküliségre. Ami a szociális védőhálót illeti, ezt meg kell tartani, sőt meg kell erősíteni. Tudjuk, hogy vannak még tennivalók a szociális védőrendszer hatékonyságának javítása területén, tehát javítani kell a szociális kiadások hatékonyságát annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabb rendszerek működjenek, és a társadalmi befogadás, valamint a marginalizáció megakadályozása megtörténjen. A civil részvétel is rendkívül fontos a nemzeti stratégiák kialakítása szempontjából, de azok értékelése területén is be kell vonni a civileket. Fontos példa erre a roma integráció, amelynek kapcsolatban egy keretstratégia került megfogalmazásra. Itt együttműködünk a tagállamokkal, illetve egyéb érdekelt hatóságokkal az eredmény érdekében. Végezetül hadd beszéljek még egy dologról, amiről az alelnök úr is beszélt már, a bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy a gazdasági és monetárius uniót, mint egy újra dizájnolja, ez egy alapvető rendszer szintű munka, amely azt a célt szolgálja, hogy a gazdaság és a politikai válságot túlhaladjuk. Az Európai Bizottság elnöke felhatalmazást kapott rá, illetve a tanácselnöke is, hogy kialakítsanak javaslatokat a főbb gazdasági reformok ex ante koordinációjára, és növekedési mechanizmusokat hozzanak létre. De az Európai Tanács mind a két elnököt arra is felkérte, hogy olyan intézkedéseket alakítsanak ki, amelyek az EMU szociális dimenzióját is kidomborítják, beleértve a szociális párbeszédet vannak eh, jó érvek amellett, hogy eh, az EMU szociális dimenzióját eh, mi hamarabb kialakítsuk. Tegnapi beszédemben a madridi konferencián, a szakszervezetek madridi konferenciáján, amelyet Oli Rén is említett, én magam is ismertettem néhány ötletet és gondolatot, és most erre utalnék úgy gondolom, hogy ezeket az erőfeszítéseket komolyan kell venni. Ez a válság arra tanított bennünket, hogy az EU tagállamai nagyban függnek egymástól, és támogatniuk kell egymást, az eddigieknél jobban, annak érdekében, hogy véget vessünk ennek a válságnak. Az elkövetkezendő időszakban Egyszerre kell kialakítanunk a fiskális szakpolitikai koordinációt és a szolidaritást, miközben az európai architektúra legitimitását, legitimációját is eh, javítjuk. Köszönöm, hogy meghallgattak, és várom a kérdéseket. Mi is köszönjük szépen, és rögtön meg is kezdjük eszmecserénket. Jelen pillanatban 20 kérdés van előttem. 45 percünk van a 20 kérdésre, és a biztosok válaszára. Michel Frendóval kezdjük, a máltai parlament szóvivőjével. Tessék, Frendó úr, köszönöm szépen. Elnök úr, nagyon rövid leszek, hiszen tudom, hogy sokan vannak még a hozzászólók listáján. Minnyáján tudjuk azt, hogy a demokratikus legitimitást erősítenünk kell. Véleményem szerint pozitív megközelítést kellene alkalmaznunk, és meg kell próbálnunk azt, hogy a felelősséget és a tulajdoni tulajdonosságot felvállaljuk a politika csinálást illetően, a nemzeti parlamenteket illetően, ne hagyjuk magukra a parlamenteket. Természetesen ez egy határeset kérdés, és tudjuk, hogy ez a hagyományos szentföld a nemzeti parlamentek kérdése, és nyilvánvalóan a szuverenitás kérdésének teljes tudatában vagyunk. De foglalkoznunk kell ezzel a témával. Talán a legjobb gyakorlatokat meg kellene osztani azzal, hogy az európai szemeszter keretében hogyan kommunikálunk a nemzeti parlamentekkel. Szerintem ez fontos, hiszen dinamikus résztvétel kell biztosítani a nemzeti parlamenteknek, nem ex post információkat, és nem a feta kompli a már megtett dolgokról kell értesítenünk őket. A kapacitásépítés is nagyon fontos a nemzeti parlamentekben. Ezzel foglalkoznunk kell a szemeszter során. Talán meg kellene vizsgálnunk, hogy egy programot valósítsunk meg, amelynek az lenne a célja, hogy minden nemzeti parlament, legyen az akár nagy, akár kicsi, kapacitás építést végezhessen. Persze tudom, hogy válságos időket érünk, Oli Ren biztos úr is mondta ezt, de össze kell tartanunk ezen kívül biztosítanunk kell azt is, hogy a szociális modellünk ne sérüljön. Szerintem itt az a fő tényező, és ez a végszavam, hogy megértsük egymást. Le a célünk egységes legyen, egyértelműek legyenek a céljaink, de azt is el kell ismernünk, hogy jelenleg diversifikált nagyon a megközelítés az egyes országokban. Azért, mert minden egyes ország más és más. Ezt figyelembe kell vennünk, és biztosítanunk kell azt is, Például, hogy mondjam, hogy az én országom Málta, ez egy kis ország, kicsi a területe, és mindig nagyon hosszú a munkaidőnk, de nyilván azért, mert kicsi a terület, nem kell sokat ingázni, ezért naponta elég sok időnk jut a szabadidős tevékenységekre is. Tehát mindig lesznek ilyen különleges sajátosságok, és ezeket figyelembe kell venni. Nyilvánvaló, hogy össze kell tartanunk, és szerintem ennek az ülésnek az az üzenete, hogy a nemzeti parlamentek készen állnak erre, arra, hogy az európai modell sikerét biztosítsák, nem csak politikai, hanem gazdasági értelme is, mert ezeket összefügg. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Filip Marini úr. President. Elnök úr, tisztelt biztos urak, kedves kollégák! Ez a mai interparlamentáris ülés demokratikus alibi ként szolgál a jó szándékokhoz. Két előző ilyen alkalom is volt már, ez alapján mondom ezt. Egy kicsit valóban javultak a dolgok, de csak nagyon keveset, mert nem eléggé pontosak a megfogalmazások, nem elég konkrétak a javaslatok. Kicsit előre haladtak a dolgok. A német parlament képviselő és jelen, jelen kéne, hogy legyenek, de nincsenek. Ez így nem jó. Nagyon sok tennünk van még, ez biztos. Először is itt van az euró problémája, amely végül is a kiváltó oka volt ezeknek a, az alkalmaknak, és egyre erősebb integráció valósul meg a költségvetések, nemzeti költségvetések között, és a bizottsági programozás, a nemzeti programok és a tagállami stabilitási programok között. Még jobb lenne, hogyha a következő ilyen ülésünkön különbséget tennénk a konkrét kérdések, konvergencia kérdések között, és azon témák között, amelyek általános jellegűek, amelyeknek horizontális a vonatkozása, és mind a 27 tagállamra vonatkoznak. Továbbá, elnök úr, az a benyomásom, hogy a következő ülésre érdemes lenne, jó lenne, legitim lenne egy előkészítő munkacsoportot létrehozni, amelyben ugyancsak részt vesznek a nemzeti parlamenti képviselők, és önökkel közösen, de mi is részt véve ebben, javasoljuk a napirendet, azokat a témákat, amelyekről beszélni szeretnénk, mert ha valódi demokratikus nemzeti parlamenti egyeztetést akarnak, akkor azok tudják a témákat is legjobban javasolni, akik a választóikhoz közel vannak. Jó lenne, hogyha az ilyen ülések programja nem felülről lefele érne el minket, hanem velünk közösen kollégiumban dolgoznák ki azt, és ha valódi előrevívő hatása lehetne ezáltal, és így legitimebbé is válna az ilyen interparlamentáris egyeztetés azokról a nagy bajokról, amelyekről egyébként beszélni kell. Valóban köszönöm. Herzlichen Dank für Ihre Anregung. Köszönöm szépen a kezdeményezéseit, amelyek az együttműködésnek az intenzív tételére vonatkoznak. Anni Podimáta kap Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Köszönöm Oli Rén biztos úrnak is, és Andor biztosnak is a hozzászólásaikat. Kezdjük azzal, amiben egyetértünk. Vannak olyan dolgok, amikben egyetértünk az Európai Bizottsággal. Például abban, itt a parlament részéről, és úgy gondolom, hogy a nemzeti parlamentek képviselőinek többsége is egyetért, hogy milyen öt prioritást jelöltek ki a fejlesztésre. Először az, hogy a fejlesztésre koncentráljon a költségvetés, az, hogy a reálgazdaságot támogassuk, a versenyképességet fokozzuk, a munka eh, munkanélküliség ellen harcoljunk, és a közszolgálatok méretét csökkentsük. Én úgy gondolom, hogy ezzel mindenki egyetért. A nagy probléma azonban az, hogy a gyakorlatban hogyan valósítsuk meg ezeket a lefektetett célokat, amiben mindannyian egyetértünk. Én úgy gondolom, hogy három elképzelés létezik erre, és ezt kell figyelembe venni a megbeszélés során, hogy a bizottsággal szót értsünk. Az első prioritás az kellene, hogy legyen, hogy érjen már véget ez az egymásra mutogatás, hogy ki okozta a válságot. Már tudjuk, hogy nagyon sok nemzeti kormány az a lapellál, hogy az Európai Unióra mutogat, ránk nyomja a felelősséget, és elhárítja a nemzeti szintről ezt. Szerintem legyünk őszinténk és legyünk udvariasak is, de mondjuk ki, hogy a válság során az intézményes politikai válságot, hiszen ezek megjelentek Európai Unió szinten is, igen, voltak hibák ezzel kapcsolatban, de nemzeti szinten is, és nagyon sok nemzeti államnak a mai helyzetét ez okozta. Legyünk őszinték, csak így léphetünk tovább. A második pont, kedves kollégák és tisztelt biztosok, az a prioritás, hogy a fejlődésre koncentráljon a költségvetés. Én úgy gondolom, hogy amikor megnézzük az államháztartásokat, és azt látjuk, hogy nem működik egy államháztartás, akkor legyünk elég rugalmasak ahhoz, hogy ezt módosítsuk időközben. Van egy ilyen akadémikus vita arról, hogy milyen fejlesztési százalékos szintet kell elérni a költségvetésben, de van egy másik vita is, azt illetően, hogy mi történjen akkor, hogyha hirtelen kell váltani egy költségvetésben. Ezeket az irányvonalokat, ezeket figyelembe kell vennünk, és akkor köszönöm is. Kaleszewski, Polen. Kaleszewski úr, Lengyelország. Niewątpliwie semestr ma europejski... Köszönöm szépen. Az európai szemesztert az határozza meg, hogy pozitív hatást fog kifejteni. Ennek keretében például kívülről fogjuk tudni szemlélni a nemzetgazdaságokat, és meg lesz a kölcsönös, folyamatos vitára is az intenciónk. A nemzeti társadalmaknak a gazdasággal kapcsolatos szemléletére is befolyást gyakorolhatunk. Ugyanakkor azt kell, hogy lássuk, hogy az eljárás nagyon gyors, kevés időt hagy a reakcióra, úgyhogy ezért mi a nemzeti parlamentek is Inkább az Európai Bizottsággal és a nemzeti kormányokkal beszélünk, nem annyira az Európai Parlamenttel. Úgy tűnik, hogy nekünk itt egy mellékes szerepünk van, mi csak tájékoztatást, információt kapunk a már eldölt kérdésekről. Úgyhogy így nehéz a polgárok számára igazán fontos szerepet betöltenünk. A lehetőségeink tehát korlátozottak ebben. Ugyanakkor a nemzeti parlamenteknek lehet más szerepe is például egy folyamatos ellenőrzést gyakorolhatnak az eldöntött reformok végrehajtása felett. Ugyanakkor ez is nyilvánvalóan teljesen függ a kormányokhoz és az Európai Bizottsághoz fűződő munkakapcsolatától. Én szeretném az Európai Bizottság képviselőit arra felhívni, hogy alakítsuk ki úgy az eljárásokat, hogy tényleg folyamatos párbeszédünk legyen egymással, és természetesen a kormányokkal is és ez történjen meg még azelőtt, mielőtt az egyes országokra érvényes eh, reformterveket, célkitűzéseket kiadják. Ez lenne az egyik megjegyzésem, a másik megjegyzésem pedig a következő. Szívesen látnám, hogyha a nemzeti parlamentek álláspontjait ez a párbeszéd figyelembe venni. Daniel Roászony. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Biztos eh, úr, eh, kedves kollégák, először is a francia parlament nevében megköszönöm a parlamentnek ezt a meghívást így aztán mindannyian, és mindannyian az Európai Unió kép, kép, polgárait képviseljük. Ez a, az európai szemeszter rendkívül szakmai jellegű, távoli a polgároktól, miközben az ő jövőjükről van szó a költségvetésben. Ők, amikor az elnökség a stabilitást és a növekedést választja, akkor jól választ. Ugyanakkor nagyon nagy a munkanélküliség, a, különösen az ifjúsági munkanélküliség. A stabilitás nem ugyanaz, mint a megszorítások. Az IMF is eh, elismerte, hogy a túl sok megszorítás az eh, rossz eh, a világgazdaság szempontjából. Európa, a déleurópai országok szemében nem jelentkezhet úgy, mint a környezetszennyező, megszorító entitás. A parlamenti képviselőknek egy világos egyensúlyi helyzetet kell eh, kialakítaniuk az Európai Unión belül, eh, és ezt a polgároknak is látniuk kell. A szerződés 13. cikke eh, lesz, lehet az eszköze a parlamenti közti együttműködésnek. Mi a nemzetgyűlésben eh, különböző megbeszélések során, Bartolón elnök is részt vesz ilyenekben, eh, kerekasztal tartottunk, amelyen részt vett Lamas úr, eh, Pervans parlamenti képviselők, és ez sok mindent megvilágított. Krisztof Kares, aki itt ül mellettem, egy jelentést készített a francia nemzetgyűlésben, amelyet egyhangon elfogadtunk, és amely egy költségvetési konferencia létrehozására szólít fel a 13-as cikk értelmében. Ez egy nagyon jó eszköz lenne, hogy az európai és a nemzeti parlamenti képviselők együttműködhessenek a költségvetési kérdésekben. Ez az eszköz lehetőséget biztosít számunkra, hogy a lehető legjobb eszközöket, módszereket megtaláljuk egyfajta együttdöntés együttdöntési eljárást, kiegészítő eljárás során a nemzeti parlamentek szavaznak a költségvetésről, de nem látják más nemzeti költségvetéseket. Kedves kollégák, egy jobb komplementaritást, egy jobb együttműködést kell kialakítanunk, amelyre egy ilyen konferencia lehetőséget teremtene minden gazdasági kérdésben, nem csak költségvetési kérdésekben, környezetvédelmi kérdésekben is, és így szolidárisan tudjuk megközelíteni az összes kérdést. Uh, A következő hozzászólunk egy litván képviselő. Monsieur? Yes, thank you. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban az a helyzet, hogy a mai Európa az nem az, amit akartunk. Látjuk, hogy gazdasági válságban vagyunk, kizárólag fiskális kérdésekkel foglalkozunk, de ennek során hiány szenved a közös értékekkel, a közös szellemiséggel való foglalkozás. Itt beszélt már az Európai Bizottság, beszéltek az Európai Parlamenti képviselők, elhangzott, hogy foglalkozunk el a fiatalkori munkanélküliséggel, több foglalkoztatás kell teremtenünk, döntéseket kell hozni, de hát konkrét intézkedéseket nem látunk, azokról nincsen szó. Ez az első megjegyzésem. A másik megjegyzésem pedig az, hogy nem látjuk azokat az intézkedéseket, amelyek megteremtenék ezeknek a reformoknak az előfeltételeit. Tisztelt képviselők, ma itt újra találkozunk, néhányukkal már volt alkalmunk találkozni néhány héttel, hónappal ezelőtt, de az a kérdés, hogy igazi, valós érdemi döntéseket is hozunk-e. Vagy az itten megfogalmazott ajánlásaink célba érnek-e. Ami a foglalkoztatás illeti, nem igazán látok változást sem az Európai Bizottság eh, cselekvésében, sem pedig az Európai Parlament álláspontjaiban. Az lenne a fontos, hogy az Európai Unióban a fogyasztást terhelő adókat eh, csökkentsük. Ez az, ami például foglalkoztatja eh, a tagállamokat, például Litvániát is, az én országomat, amelynek közös határai vannak nem EU-s tagállamokkal, így Oroszországgal például, és nekünk a, a fogyasztási adónk akár három-négyszer kisebb, mint a szomszédos országoknak, itt rendkívüli veszteségeket szenved el a költségvetésünk. Úgyhogy fontos lenne a fogyasztási adókkal foglalkozni, és egy további pont, amiről említést tennék, az európai közösségnek az euró energiaellátás biztonsága területén is közösségként, közösségként kell működnie. Alig vannak közösségi energiaforrásaink, jó lenne, hogyha ezeknek meg lenne a lehetősége, hiszen ez is munkahelyeket teremtene. És egy további pont, hogy az Európai Uniónak még több eh, erőfeszítést kellene tenni, és még több finanszírozást, forrást kellene eh, rendelkezésre bocsátani a tudomány területén. Nem csak szociális garanciákat, eh, szolidaritást kell vállalnunk az elesettebb társadalmi rétegekkel, hanem más helyekre is pénzt kell helyeznünk, forrásokat kell allokálnunk. Mindannyiunknak meg kell értenie, hogy minden fiatal és öreg ember most munkakeresésre kényszerül, munkát kell találnia, és meg kell keresni a megélhetéséhez szükséges pénzt. Nagyon remélem, hogy most már konkrét javaslatok is érkeznek. Eleiza Ferreira kapszót. Portugália. Por aquilo que acabaram de nos dizer, Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos urak azért, amit elmondtak. Abban egyetértünk, hogy tényleg drámai mértékű a munkanélküliség Európában. Tisztességes gazdaság nélkül természetesen nem lehet fellépni a munkanélküliség ellen. Olli Rain is nyíltan azt mondta, hogy vannak pozitív dolgok, jelek külföldön, erről én is szólnék néhány szót. Egyes országok exportja növekszik, de ez önmagában nem elég ahhoz, hogy gazdasági növekedés is bekövetkezzen. Ráadásul mindig lefele kell módosítanunk az előrejelzéseinket, és a végén az derül ki, hogy már megint recesszióban vagyunk. Az Európai Unió és azon belül is az Eurózóna egy polarizációt él meg, és ezt a szót használta Andor László is. Vannak belső eltérések, és a szakadék nő a tagállamok között. Nincs gazdasági dinamizmus. Nagyon nehéz egy fenntartható költségvetési kiigazítást kialakítani ilyen körülmények között. Ön említett öt célkitűzést, amelyekben egyetértünk. Ugyanakkor oda kell figyelnünk azokra a szakpolitikai változásokra is, amelyek eh, szükségesek a válság elmélyülése miatt. Föl kell lépnünk a társadalom szétzilálódása ellen is, illetve a gazdaság szétesése ellen. Nem lenne ideje annak, hogy eh, hogy eh, megvizsgáljuk azt, hogy a kiigazítások mennyire gyorsan történnek, illetve hogy milyen másodlagos intézkedéseket hozunk, amelyek ezt alátámasztják. Nem kellene gazdasági intézkedéseink kapcsán eh, megvizsgálni ezeket a kiegészítő eh, intézkedéseket. Milyen eh, lehetőséget kapunk a bizottságtól, milyen mozgásteret kapunk a bizottságtól arra, hogy beruházások is történjenek, ami előfeltétele annak, hogy az országok összetartása, gazdasági értelemben vett összetartása erősödjön. 2013-tól kezdve mennyiben kapunk valós válaszokat arra a válságra, amely, amely ezt az uniót sújtja? Netherlands. National Parliament. A holland, a holland parlamentből. Köszönöm szépen elnök úr a szót, és köszönöm a parlamentnek, hogy megszervezte ezt a mai ülést. Mi a alsóháza a, német, a holland parlamentnek nagy nagyon örülünk annak, hogy leülhetünk önökkel egyeztetni. Alsóház, igen. És Kiváló lehetőséget látunk ebben, hogy a parlamentek között bevált gyakorlatokat egyeztessük, kicseréljük, új metódusokat alakítsunk ki az európai szemeszteren belül. A holland parlament nagy jelentőséget tulajdonít más parlamentekkel és az önök parlamentjével való eszmecserének. Erre a témára ki is jelölt egy előadót. Ritkán történik ilyesmi nálunk. A kormányok ellenőrzése a parlamentek legfontosabb feladata. És ahhoz, hogy ezt jól végezzék, időben jókor releváns információkhoz kell hozzáférniük a képviselőknek. A parlamentünk a transzparenciának nagy jelentőséget tulajdonít. Mi elértük, hogy majdnem minden dokumentumot az Európai Tanács közvetlenül nekünk is megküld és megerősített együttműködés a pénzügyi témákban a tagállamok között elképzelhetetlen parlament együttműködés nélkül. A válság megoldásában az európai szemeszter fontos elem tehát. Amint azonban tudják, Hollandiában eléggé éles vitát folytatunk Európáról, és egyes pártok meglehetősen kritikusak a gazdaságpolitikák koordinációja tekintetében az európai koordinációja a gazdaságpolitikáknak kapcsán mi azt követeljük, hogy ha van is ilyen, nagyon erős legyen a demokratikus kontroll, és ezért alsóházunk nagy jelentőséget tulajdonít a nemzeti parlamenteknek ebben az egyeztetésben, az európai szemeszter valamennyi fázisában. Tipikusan holland felvetés az is, hogy a szubszidiaritás nekünk talán még másoknál is fontosabb, és úgy gondoljuk, hogy ezt a szemeszterre is alkalmazni kell a szubszidiaritás elvét. A tagállamok szintjén kell megvalósítani azt, amit csak lehet, és a bizottság javaslatai, ajánlásai egyes tagállamok számára maradjanak csak javaslatok. A tagállamok, a kormányaik és parlamentjeik dönthessék el végsősoron, hogy mit csinálnak, milyen konkrét politikai döntéseket hoznak de az ilyen konferenciák, mint a mai is, fontos szerepet játszhatnak abban, hogy például a nemzeti parlamentek is egymással is végre ö, kapcsolatba kerüljenek. Lord Harrison következik a Lordok házából, egy Egyesült Királyság. Elnök úr, Először Olli Rénnek szólna a kérdése. Mit ért az lett, hogy az eurót újra egyensúlyozzuk? A német kollégákat arra kérjük, hogy deflálják a hazai piacukat, de hogyan érik el ezt? Az éves növekedési felmérést, illetően ez egy nagyon jó elképzelés, de hogyan osztjuk meg a legjobb gyakorlatokat? <clears throat> Amikor a hollandoknál a fiatalok körében tapasztalt munkanélküliség csak 9,7%, Dél-Európában pedig 50%. Hogyan oszthatnánk meg a legjobb gyakorlatokat? Andor biztos úr. Ön mit ért az európai hozzáadott érték alatt? Az egész költségvetést nem kellene a hozzáadott értékre koncentrálni, amit Európa teremthet. Amik amikor növekedés barát megközelítésről beszél. Ezt hogyan kívánják biztosítani? Kutatásfejlesztés, innováció, a KKV-k segítése. Ezt valójában hogy érik el? Ezen kívül az Európai Parlament három szakbizottsági elnökét illetően, a bürokráciát illetően, túlságosan gyakran a bürokrácia megfojtja az Európai Uniót a best, egységes belső piacnak a lényege az lett volna, hogy a bürokráciát elfolytsuk, és hogy egy csapással érjünk el minden szabályzást. De most az európai politikusoknak az lenne a feladata, hogy ezt megvalósítsák. Végül, hogy mondjam el, a Lordok háza, amelynek tagja vagyok, és évezredek óta fogadunk el ilyen jelentéseket, mint ezek, amiket mutatok, az Európai Uniós pénzügyi keretek, bankunió. Mi változunk, mi megszorításokat alkalmazunk. Itt ciprusi, spanyol, portugál, ír képviselőket látunk, hívtunk meg, hogy valóban hallassák a nemzeti szavokat önök az Európai Parlamentben az unió hangjait hogyan hallják meg. Végül hagyd mondjak el egy tréfát. A brit parlament most belegondol abba, hogy népszavazást tartsunk-e, hogy az európai piacokról kivonuljunk. Kérem, olvassák el a miniszterelnöknek a hozzászólását. Túlságosan sokáig mi csak a bajkeverő szomszéd voltunk. Én mindig európai leszek. De az elsődleges célom, hogy benn az unióban, és a, pár, és a bulinak él legyek a lelke. Mi pedig azt gondoljuk, hogy a sokféleségben az egység, ez az Európai Uniónak a motója, és azért ülünk itt együtt hogy az együttműködést fokozzuk, és a közös problémát megoldjuk. Gudla Bettina, Németország. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon üdvözöljük, hogy az európai szemeszter bevezetésével az államháztartások konszolidációja terén további lépéseket tettünk, és erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy az egyes tagállamoknak a versenyképességét is javítsuk. Üdvözöljük továbbá, hogy a nemzeti reformtervek benyújtására szóló menetrend felgyorsul, ugyanis a nemzeti reformprogramokat a jövőben az egyes tagállamok költségvetési eljárásainak fix részévé kell tenni, és az a fontos ennek során, vagy azt kell figyelembe venni, hogy ezeket a nemzeti reformprogramokat megfelelően végrehajtsák. Mindazonáltal a következő kihívások előtt állunk. Éppen hallottuk, hogy, hogy Nagy-Britanniának az esetleges népszavazással kapcsolatos megfontolásai vannak most napirenden, amelyeket komolyan kell venni, és nyilvánvalóan szem előtt kell tartani azt is, hogy az európai egységes piac a más globális piacokkal való versenyben nagyon is gyengülne, hogyha Európának a második legnagyobb nemzetgazdasága már nem lenne az Európai Unió része. És a másik nagy kihívás, amely előtt állunk, az az államháztartások, költségvetések konszolidálása és növekedést támogató átalakítása. Ennek a politikának szorosan kapcsolódnia kell az európai polgároknak az Európai Unióval kapcsolatos elfogadó magatartásához. A bizottságnak azt a javaslatát ezért üdvözöljük, hogy a helyi sajátságokat vegyük figyelembe. Nem szabad, hogy az történjen, hogy nem vesszük figyelembe a helyi sajátságokat, az egyes gazdasági szektoroknak a különleges eh, szempontjait, vagy pedig egy adott helyi eh, politikai helyzetnek a sajátos eh, kialakulását. Ugyanis gyakran azt kell, hogy lássuk, hogy a koalíciós partnerekre, bizonyos politikai államratokra figyelemmel kell lenni a politikai helyzet kialakítása során. Például Németországban most a családi pótléknak a megszüntetése egy koalíciós téma. Ezeket a politikai sajátságokat figyelembe kell venni, ezek a javaslatok nem oldják meg az államháztartás konszolidációjával kapcsolatos feladatokat. Azt kell megnézni, hogy mi terheli az államháztartásokat, ezek pedig a szociális ellátórendszereknek eh, a fenntarthatatlansága, tehát a betegbiztosításnak, a nyugdíjrendszernek, a társadalmi, társadalmi biztosításnak a finanszírozhatatlansága. Fontos, hogy a nemzeti részvételnek a lehetőségét megtaláljuk az európai szemeszterben, és a fiskális paktum 13. cikkejét közösen hajtsuk végre. Ennek a részleteit még ki kell tárgyalnunk, jelenleg ugyanis most még hiányzik a demokratikus legitimáció. Elnök, már csak ezért is vagyunk itt, hiszen meg kell állapodnunk, hogy ennek az együttműködésnek eh, eh, a keretei hogy nézenek ki. Nagy problémám van, 7, eh, percen, 7 perc múlva a bizottságnak kell a válaszokat megadnia, de még 15 hozzászólónk van, ezért arra szeretném kérni önöket, hogy lehetőség szerint röviden fogalmazzák meg kérdéseiket. Vanjuk úr, következik. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen. Commissaire, le document... Tisztelt biztos urak, biztos úr, itt vagyok. Az európai szemeszter fő dokumentuma az éves növekedési felmérés, és ilyen szempontból az ECON bizottságában, az Európai Parlamentben csak egyetérteni tudunk azzal, amit ön is tulajdonít ennek a növekedési faktumnak. Nagyon fontos elem ez. A szocialisták és demokraták frakciójait az Európai Parlamentben ugyanezt a megközelítést követi. A, a bizottság multiplikátor szerepét elismerjük, újra kell értékelni azonban a multiplikátor szerepet, mert egy kicsit alul értékelte magát az önök által javasolt politikák hatását a bizottság. Van egy második okom is arra, hogy ezt kérjem, az ugyanis, hogy a naptáramért a, a eladósodások csökkentésére megalkottunk, amit a bizottság javasol, tehát önök javasolnak, egyes országok számára azt jelenti, hogy évente másfél százalékkal kéne csökkenteniük a deficitukat. A, a six-pack tehát még jó esetben is csak másfél százalékos csökkenést ír elő, és a deficit, a strukturális deficit ö, egyes országokban lehet, hogy egyensúlyba kerül mondjuk Olaszországban vagy Franciaországban, de a kurrens, a folyó deficit az továbbra is nagy, és nincsen ö, automatikus stabilizációs mechanizmus erre. Tehát a recesszió éveiben most önök ugye eldöntötték, hogy a Sixpack révén, amely ö, az önök ajánlásainak a jó eszköz lenne, így járnak el, de Marini asszonynak a francia nemzetgyűlésben azt szeretném elmondani, hogy az európai kontroll és a tagállami nemzetközi, tagállami demokratikus kontroll elvé, elvében a, az EGS a nemzeti parlamentekkel kellene valóban közösen ellenőrizni. René van der Linden. René van der Linden. Dank voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövidre fogom a szót. Először is szeretnék köszönetet mondani a biztosoknak az eszmecseréért, de két dologgal kiegészíteném a vitát. Először is Európa kétsebességes. Én szeretnék figyelmeztetni arra, hogy a kétsebességes Európáról folytatott vita során azt kell, hogy lássuk, hogy most már különböző Európákról kell beszélnünk. Nem engedhetjük meg, hogy egy alakárt Európa alakuljon ki, hiszen akkor a nemzeti parlamentekkel folytatandó vitát el is felejthetjük. Másodszorban eh, a Európáról kialakult képpel vannak problémák, a nemzeti parlamentek is ehhez csatlakodnak azok, akik azt mondják, hogy a nemzeti parlamenteknek nagyobb szerepet kell játszani, az figyelmet, azoknak ezt figyelembe kell venniük. Nem elképzelhető, hogy a szemesztert és Van Rompőnek a kitűnő tervét végre tudjuk hajtani a nemzeti parlamenteknek a hozzájárulása és nagy szerepvállalása nélkül, hiszen Van Rompőnek egy fontos utalása, hogy a nemzeti parlamentek kompetenciát meg kell tartani. Ugyanakkor a Európáról alkotott kép kívülről nagyon rossz, úgyhogy nagyon fontos, hogy Európát úgy mutassuk be, olyan képet alakítsunk ki róla, ami nem arról szól, hogy ez egy bürokratikus, költséges Európai Unió, ami túl sok dologgal küzd. Ugyanis ezek feketére festik a képet. Arról kell gondoskodnunk, hogy a valós tények eljussanak a közvéleményhez. Ugyanis Európa több, mint egy piac nem probléma Európa, hanem a megoldásnak a része, úgyhogy az lenne az én felszólításom a jövőre, hogy a jövőben gondoskodjunk arról, hogy saját forrásokkal rendelkezzen Európa, és így előzzük meg azt, hogy a nettó befizetők és a nettó kedvezményezettek közötti konfliktus elmélyüljön. Ugyanis ez nálunk a polgárok szintjén egy nagyon rossz képet kelt Európáról. És hogyha ezt a rossz képet nézzük, akkor tudjuk, hogy hol vannak a megoldások hol vannak a hátrányok a nemzeti költségvetéseknél, és nem az európai költségvetésnél. Úgyhogy mi is az Európai Parlamenttel és az Európai Bizottsággal együtt meg kell, hogy nézzük, hogyan költjük el a közös forrásokat. Köszönöm. Úgy látom, hogy a tapsból, hogy tetszett, amit mondott. Görög képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos ez az Európai Parlament által szervezett ülés. A nemzeti képviselőknek pedig azt mondanám, nemzeti és európai szinten is tartaniuk kell a kapcsolatot az állampolgárokkal, hogy összehangoljuk a gazdasági politikákat. Amikor a gazdasági politikák összehangolásról beszélünk, akkor természetesen az Európai Unió stratégiájába be kell, hogy íjjenek ezek, különösen a 2020-as stratégiára gondolok itt. Nem lehet a közösségi szolidaritást alásni, és nem szabad, hogy engedjük, hogy az egekbe szökeljen a munkanélküliség. Mondtuk, hogy a költségvetésnek figyelembe kell vennie a szociális védelmet is. Ez igaz, nagyon helyes, de a költségvetéseket, amikor figyelembe vesszük olyan országokban, mint Görögország, pont az ellenkezője történik, a szociális hálózatot leromboljuk. Oli Ren úr, ön a versenyképességről beszélt, de az innováció, a hálózatoknak a fenntartása a bérek hatalmas csökkentése árán tartható fenn. Ez elfogadhatatlan. Mik az újítások? A zöld gazdaságot nevezném annak, az információs technológiát, de ezek nincsenek benne a költségvetési terv kereteiben Görögországban. Kell, hogy legyen egy olyan stratégia, amely a 2020-as európai célokat és a szociális követelményeket összeilleszti, összehangolja. Ezeket egyre közelebb kell hozni a realitáshoz. Például sokszor említették, hogy a költségvetéseket illetően gyakran előfordulhat, hogy rosszul becslik fel. Ilyenkor rugalmasnak kell lennünk, a valósághoz kell alkalmazkodnunk, és 2011-hez képest 20%-kal csökkenteni kellett volna az adósságokat. Ehhez képest az adósságok nőnek. Aztán a foglalkoztatást illetően megengedhetetlen az, hogy az állampolgárok azt lássák, hogy az európai politikák nem foglalkoznak a társadalmi összetartással, kohézióval, szolidaritással. Én azt mondanám, hogy kiegyensúlyozott politikákra van szükség, újraélesztett gazdaságra, de társadalmi összetartásra is. Köszönöm. Mr. Nikos Nikolaides. Nikos Nikolaides, Ciprus. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Szemeszter Parlamenti Hete egy olyan esemény, amelynek a fontosságát minnyáján megértjük. A parlamenti együttműködés a nemzeti és európai szintek között megteremti a megfelelő szinergiát és ösztönzést arra, hogy a fő Európai Uniós kihívásokkal felvegyük a versenyt. Az Európai Unió gazdasági, szociális és politikai unió egyre nagyobb kihívásokkal áll szembe. Nem ö, Mindenki tudja azt, hogy nagy a válság az EU-ban. Először a válság okait kell beazonosítanunk. Természetesen nem fogjuk ezeket felfedezni, hogyha mindenki csak saját portáján néz szét. Nem a pénzügy az oka ennek. A pénzügy csak számadatokból áll. A valósok, depresszió, stagnálás, munkanélküliség. Ezeknek a problémáknak az okait kell felszámolnunk. Ezek rendszer problémák és súlyos pottak a válság miatt, amelyet a banki rendszer elmétett. Először is a gazdasági problémákat kell felszámolnunk, és utána az európai integráció céljait továbbra is követnünk kell. Nagyon fontos, hogy mind a két célt egyszerre valósítsuk meg. Eközben az Európai Unió alap elveivel és értékeivel nem szabad, hogy elveszítsük a kapcsolatot. Objektivitás, a közös jó és a szolidaritás. Az integráció keretében kiegyensúlyozott lépéseket kell tennünk pénzügyi és monetáris unió felé, a szociális kohéziót nem szem előtt tévesztve. Ma nagyon sok országban nagyok a pénzügyi nehézségek. Kollektív támogatást kell nyújtanunk ezeknek az országoknak, hiszen ettől függ nem csak az ő, hanem az EU jövője is. Logikus, hogy a fő cél az kell, hogy legyen, hogy a gyengült gazdaságokat támogassuk azért, hogy erős gazdaságokat és erős európai gazdaságot hozzunk létre. A megmentési tervek, amelyeket esetlegesen nyújtunk, sikeresek kell, hogy legyenek, és figyelembe kell, hogy vegyék a gazdaság alaptényezőit. A gazdaság értékelésekor minden aspektusát figyelembe kell venni a gazdaságnak objektív módon. Pénzügy, adó, rendszer, bankszektor, és az esetleges torzulások. A vizsgálatot átfogó jelleggel kell végezni, és minden tagországnak egyet kell működni. Elnök leállítja a hozzászólót. Konstantinos Pupakis úr. Elnök úr, egyértelmű az, hogy a pénzügypolitika nem valósulhat meg anélkül, hogy a szociális körülményeket és a munkanélküliséget figyelmen kívül hagynánk. A történelem azt mutatja, hogy a társadalomban nem lehet sikeres semmilyen reform és semmilyen gazdasági program enélkül. Ezért fontos az, hogy a nemzeti parlamenteknek és az Európai Parlamentnek a kapcsolatait szorosabbra fűzzük, és hogy hat hónaponként találkozunk. Ezen kívül a kijelölt politikákat társadalmi igazságosság alapján döntsük el, és mindig a társadalmi következmények és összefogás szellemében valósítsuk meg. Oliren úr és Andor úr. Szeretném arra emlékeztetni önöket, és feltenni a kérdést, hogyan kívánják biztosítani a gyakorlatban, hogy azok a gazdasági programok, amiket elfogadnak, azok ne a társadalmi háló kárára valósuljanak meg, hanem a 2020-as stratégia keretében felvegyék a harcot a munkanélküliségen ma is, és hosszú távon is. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen. Még két felszólalóra lesz időnk, mielőtt Andor biztos úrnak adom meg a szót. Luno Rossmann következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A magas munkanélküliség Európában nagyon aggasztó, de az is aggaszt, hogy erre az Európai Bizottság hogyan válaszol erre a kihívásra a válság kapcsán. Mert nem mindig ugyanazt mondja a bizottság. Megszorítás, ami ugye elsődlegesé teszi a költségvetés egyensúlybehozását hozását prioritásként, de nincsen más szempont. A költségvetés rendbetétele, a megszorítási politika minden áron olyan helyzetet eredményez, ahol a növekedésről szó sincs, pedig pont növekedést kéne teremteni, recesszióban vagyunk, nem véletlenül, mert részben a megoldás, úgynevezett megoldás okozza ezt, és egyre többen mondják már, hogy ezzel föl kéne számolni. A Nemzetközi Valuta Alap is megfogalmazta ezt, hogy a növekedésre kéne építeni. A Olivier Planchard a fiskális multiplikátorokról beszélt, vagy Lagarde asszony is, és nemrégiben azt is megértük, hogy a konszolidációs politikát, amelyet az Európai Unió alkalmaz, most már ö, úgy is kritizálják, hogy sokkal több kárt okoz, mint amennyi hasznot. És ez így is van. Nem a válságból kivezető út ez, hanem a stagnálásban bentartó út, ha úgy tetszik, és ö, szó sincs a munkanélküliség leküzdéséről. Mire lenne szükség? Rendszerszerű válaszadásra, a rendszerszerű problémára, de ilyen nincs. Amikor a, munka, a versenyképesség érdekében egyedi intézkedések történnek is, azt látom, hogy alapvetően ez nem egy átfogó strukturális stratégia, továbbra is a gyakorlatban az érvényesül, hogy a béreket csökkenteni kell, kiadásokat csökkenteni kell, le kell értékelni a pénzt, de meddig, meddig lehet még ezzel tovább menni, meddig leszünk csupán nézői annak, hogy a bérek tönkre mennek, és nem lesz már fizető erejük. Az ILO, a munkaügyi szervezet is most már kritizálja az Európai Unió úgynevezett megoldásait, tehát itt lenne az ideje egy átfogó, strukturális, növekedési és munkahelyteremtési politikának. A fő kérdés, a konkrét kérdés az, hogy hol van a tavaly nyáron meghirdetett növekedési paktum, a tanács ezt bejelentette, ugyanakkor ennek azóta nyomát sem látjuk. Köszönjük Brejkovics, András, András Brejkovics következik. Keresz, köszönöm Keresz úr, biztos urak, megfigyelő vagyok itt az Európai Parlamentben és a Horvát Parlament tagja. Köszönöm azoknak, akik a nemzeti parlamentjükben már ratifikálták a horvát csatlakozást, és várjuk, hogy a még elmaradó öt tagállam ezt megtegye. Horvátország most fog csatlakozni az Európai Unióhoz, és már egy informális párbeszédet folytat azért, hogy becsatlakozhasson az európai eh, szemeszterbe. A mi gazdasági programunknak, illetve konvergencia programnak már része az éves növekedési jelentés. Az elkövetkezendő hónapokban benyújtjuk az adatokat a bizottsághoz. Érdemes lesz látni, hogy az európai szemeszterben hogyan lehet majd, hogyan vehet majd gyakorlatilag részt Horvátország Andorú. Um, Köszönöm, tisztelt képviselők, elnézést kérek hogy csak rövid időm lesz válaszolni. Eh, hosszabb lett eh, ez a eh, vita, mint számítottunk rá, és éppen ezért én időhiányában csak rövidebb választ tudok adni, de azért talán néhány fontos dologra tudok reagálni. Volt elhangzott kérdés az európai szociális modellel kapcsolatban, és valószínűleg önöknek igazuk van akkor, amikor aggodalmukat fejezik ki, különösen a déleurópai periférikus eurozónához tartozó tagállamok képviselői aggodalmaikat fejezik ki. Emiatt ugyanakkor azért az elemzésben vannak eltérések. Egyfelől nem ragaszkodhatunk az európai szociális modellhez, miközben másfelől eh, alapvető jogszabályokat kritizálunk, például a munkaidőről szóló irányelvet. A munkaidőről szóló irányelv az az európai szociális modellnek egy, eh, egy fontos része. 21. Eh, században vagyunk, nem a 19. században egy alapvető védelmet kell nyújtani a munkaerőnek, segíteni nekik fellépni, a szociális dömping, a tisztességtelen munkahelyi bánásmód ellen. Ez egy, egyébként egy intelligens jogalkotási anyag, ráadásul megpróbáljuk mindig hozzáigazítani a, a tényekhez a jogalkotást. Tudjuk, hogy nem lehet mindent egy kaptafára megoldani, nagyon fontos joganyagnak tartjuk ezt, ugyanakkor azt hangsúlyozni kell, hogy az Európai Uniós szintű jogszabály ezen a területen nem minősíthető a gazdasági fejlődés, gazdasági növekedés akadályának. Az a gondolat, hogy ez a az Európai Uniós jogszabály folytja meg a gazdasági növekedést Európában. Ez egy veszélyes mitosz, amelyel szemben fel kell eh, lépnünk. Az ilyen mitoszokat eh, valós érvekkel kell eh, alásnunk, és hát persze recesszió van egy sor európai országban, amely recesszió megállította azt a fellendülést is, amely egyes országokban néhány éve elkezdődni látszott. A pénzügyi eszközök segíthetnek a gazdasági válság elleni fellépésben, a strukturális alapok is rugalmasan tudnak reagálni a válságra. Egy sor programot felülvizsgáltunk, annak érdekében, hogy jobban támogatni tudjuk a munkahelyteremtést, a beruházásokat, megváltoztattuk a rendeletet, és a programban résztvevő országok számára más kofinanszírozási, együttfinanszírozási rátákat határoztunk meg. Az elmúlt időszakban a bizottság proaktív módon átcsoportosított forrásokat abban a nyolc országba, eh, ahol az ifjúsági munkanélküliség a legmagasabb. Itt eh, reagálni kell arra is, vagy beszélni kell arról is, hogy a legjobb gyakorlatot milyen mértékben tudják átvenni egymástól a különböző tagállamok. Ezzel kapcsolatban felmerültek kérdések, de az ifjúsági garancia egy jó dolog lehet, ez működik ugyanis olyan országokban, mint Ausztria és Finnország. Emellett van egy ifjúsági foglalkoztatási csomagunk, amely ténylegesen javítani hivatott ezen a helyzeten. A tanácsban egy fontos vita lesz a közeljövőben erről, és arról, hogy az EU erőforrásait hogyan lehet jobban felhasználni. Én úgy gondolom, hogy az EU eszközöknek hozzáadott értékük van. A befektetési alapok természetesen minden esetben eh, párosítani kell a eh, nemzeti erőforrásokkal, majd eh, nagyon odafigyelni annak elköltésére, az elköltés szabályszerűségére, és így tudjuk azt is elérni, hogy a nemzeti szint, a helyi szint, a regionális szint és az európai szint közti tehermegosztás és munkamegosztása lehetőleg jobb eredményeket hozza. Vannak olyan területek, szociális reformok területén, eh, nehéz meghúzni a határokat az egyes területek között, de eh, láttuk, hogy eh, a nemzeti szereplők, a, a szociális partnerek bevonása komoly segítséget nyújthat. Hadd beszéljek most egy picit a nyugdíjreformról 2010-ben Várni és Rén biztosokkal egy zöld könyvet adtunk ki, majd egy fehér könyvet a nyugdíjreform témájáról, amely eh, amelynek során megbeszéléseket folytattunk a nemzeti széna különböző szereplőivel, és eh, ezeket figyelembe vettük az éves növekedési jelentésekben, ez a figyelembevétel egyébként tényleges ajánlások megfogalmazásában öntött testet. Erről beszéltünk már az előző két európai szemeszterben is. Egy EU szintű konzultációt és közvetlen párbeszédet is elindítottunk, mielőtt a tényleges ajánlások, ország specifikus ajánlások megszületnek. Én, és eljövünk ide e, ebbe a parlamentbe vagy más parlamentekbe jártam, a portugálban, a németben, az olaszban, a görögben és a finn parlamentben is, és örömmel fogadunk nemzeti parlamenti delegációkat itt Brüsszelben is. Fontos számunkra a párbeszéd a nemzeti parlamentekkel. Ez azt jelzi, hogy az éves növekedési jelentés és egyéb EU-s dokumentumok nem csak azokat az országokat célozzák meg, amelyek pénzügyi nehézségekkel szembesülnek, hanem a jobban működő országokkal kapcsolatban is vannak érdekes gondolataink. Például Németországnak is tettünk ajánlásokat a foglalkoztatás politika fontos feladata, hogy a munkavilágában való részvételt, a nemek szerepét, a minimálbért és egy sor más témát figyelembe vegyen, a lehető legkiegyensúlyozottabb, legbefogadóbb módon akarjuk ezt az egész eljárást lebonyolítani, és azt reméljük, hogy ez a folyamat, amit bevezettünk, a lehető legjobb eredményekkel és mindenki megelégedésére folytatódhat a jövőben. Sajnálom, hogy csak ennyi időm volt válaszolni. Andor, uh, Köszönöm, Andor úr. Hatan szeretnének még hozzászólni, de csak kettőnek fogok tudni lehetőséget adni. A másik, a többiek beszéljenek a szakbizottsági üléseken, illetve a szakosított üléseken, azért, hogy időt hagyjunk Oli Rén biztos úrnak is. A két személy, akinek megadom a szót, olyan országot képvisel, a, mely országok eddig még nem szólaltak meg. Madame Kompolanatri asszony Finnországból. Kedves képviselőtársaim, angolul próbálok beszélni, hogy gyorsabb legyen, de gyorsnak gyorsak mikrofon nélkül. Tehát három felvetésem lenne finn mm, szempontból a szemeszter és az új kihívások kapcsán. Először is intézményi szempontból egy konferencia sem fogja megoldani a demokratikus ellenőrzést és a legitimáció hiányát nem fogja még önmagában orvosolni. Még a 13-as cikk ö, alapján létrehozott ez a mostani politikai fórum, amelyet nagyra becsülök, önmagában még nem oldja meg a problémát. Jelenleg a nemzeti parlamenteknél van a kompetencia, az Európai Parlamentnél is van kompetencia. Ö, ö, de ezt nem érdemes összekeverni, mert akkor még bonyolultabb és érthetetlenebb lesz a kép. Valamennyi parlament otthon vizsgálja meg, hogy mennyire teljesíti az elvárásokat, mennyire vesz részt az egyébként lehetséges keretekben. Nemzeti programjait hogyan valósítja meg Finnországban. A kormányjal együttműködünk. Nincs egyetlen olyan anyag sem, ami úgy kerülne ki ö, a finn kormánytól és menne az EU-hoz, hogy azt a finn parlament szakbizottságé ne vitatták volna meg. Ö, először is ezt kéne megvalósítani szerintem valamennyi tagállamban, hogy a nemzeti parlamentek a saját kompetenciáiknak megfeleljenek. Valamennyi nemzeti parlament Európában ö, működjön együtt a kormányával, költségvetés kapcsán nyilván ez kutya kötelessége is. Második felvetésem. A gazdaságpolitikák harmonizációja. Ez nem csak a pénzügyi fenntarthatóság érdekében szükséges, hanem nagyon sok más célt is szolgálhatna, mint például a növekedést, a munkahelyteremtést, a társadalmi stabilitást. Tehát a szemeszter kapcsán ezt is el kell mondani. és emlékeztetnék arra, hogy valamennyünknek feladata az Európai Szociális Kartának való megfelelés. Most már ez kötelező, és minden európai politikát úgy kell megfogalmazni, hogy a gazdasági, szociális és kulturális jogoknak is megfeleljen, amelyet a, hát a kárta rögzít. Negyed sorban, miután három pontot jelentettem be, a nemzeti költségvetések egyensúlyba hozásához szükséges az adóelkerülés, adócsalás visszaszorítása is, és ehhez érdemes lenne európai fórumot létrehozni, vagy megtalálni a már meglévőt, hogy ezek az erőfeszítések összehangoltabbak legyenek. Utolsó felszólalunk, mielőtt megadom Rén biztosnak a szót, Caldiara úr Spanyolországból. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt biztos úr! Komoly válságot élünk meg, a gazdasági növekedés megfordulását, az eladósodás továbbra is nő. Spanyolországban legalábbis ez a helyzet. Korábban alacsony volt az eladottságunk, és éves szinten is többletünk volt költségvetésileg. Ez hirtelen megfordult, és ez azért azt is mutatja, hogy ez máshol is előfordulhat. 2012 óta negatív a növekedés, és nagyon nyugtalanítóan nő a munkanélküliség aránya. Sőt, továbbra is romlik a helyzet Spanyolországban. Nem tudom, hogy Európában ezt hogy érzékelik. Attól tartok, hogy egy jövőbeli gazdasági növekedés alapfeltételei is most már eltűnőben vannak. Spanyolország komoly intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy ezt megfordítsuk ezt a trendet, és sok intézkedés történt, amelytől azt reméltük, hogy az európai gazdaságokhoz újra felzárkózunk, de a megszorításoknak a költsége nagyobb volt, mint a megszorítások által megtakarított pénz. Ezt kénytelenek vagyunk látni, és az ördögi körből nem kerülünk ki. A beruházások, a termelő beruházások hiányzanak, és nem jönnek. Csak nagyon komoly intézményi reformmal lehetne ezt a trendet megfordítani, és a vállalkozásokra most nem számíthatunk Spanyolországban, tehát külső beruházásokra várunk, mert enélkül nem tudunk a növekedési pályára visszatérni. Egyre több szakértő mondja ugyanazt Spanyolországban, a helyzet egyre rosszabb, valamit tenni kéne már. Christine Lagert, a Nemzetközi Valatta Alap elnöke is azt mondta, hogy Spanyolországnak növekedés nélkül Spanyolország növekedés nélkül nem fogja tudni kifizetni adósságait. A növekedésnek azonban inkluzívnak kell lennie, nem kirekesztőnek, tehát miközben a költségvetési megszorítások tartanak, sokkal jelentősebben kéne a gazdasági növekedést ösztönözni. Elnézést kérek azoktól, akik most nem kaptak szót. Rén biztosnak adom meg viszont most a szót, hogy válaszolhasson a felvetésekre. Thank you. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkinek köszönöm a nagyon tartalmas és komoly vitát. Ez jól tükrözi a jelenlegi helyzetet az európai gazdaságban. Csoportosítva szeretnék válaszolni a kérdésekre. Ez az egyetlen lehetőség, mert nagyon sok kérdést kaptunk, és nincs lehetőség arra, hogy most bővebben válaszolok majd délután. Hagy kezdjem azzal, amit Lord Harrison kérdezett a Lordok házából. Köszönöm ezt a nagyon konstruktív brit hozzászólást az európai vitához. Mindenképpen eszembe jut az, amikor néhány évvel ezelőtt először találkoztam a Lordok házának képviselőivel itt az EU-ban. Ez a 95-ös év végén történt, amikor itt képviselő voltam, és az Alkotmányügyi Szakbizottságban találkoztam a Lordok Házának Alkotmányügyi Bizottságával. Az elképzelés akkor az volt, hogy vitassuk meg az Amsterdami 96-os, 97-es kormányközi konferencia előkészítését. Eleinte jól mentek a dolgok, de aztán két lord kezd egy belekezdett egy vitába egymás között, és azon vitatkoztak, hogy kinek a hibája az, hogy a kormányközi konferenciába időben nem tudtak bekapcsolódni. 96-ban? kérdezte az egyik. Nem. 57-ben? Nem. Az 1950-51-es kormányközi konferenciáról beszéltek, amikor az Egyesült Királyság nem vett részt. Nos, talán úgy tűnik, hogy az európai vitában ugyanazok a dolgok ismétlődnek. Emlékszem, amikor a belső piacról volt szó, a bürokráciáról, a szabadkereskedelemről, és emlékszem arra, hogy ezeket említette, de Cameron újra, újra utalva, nem kell, hogy az ember fenyegetőzzön, ha ki akar lépni az Európai Unióból, együtt kell működni a többi tagállammal, és azokkal, akik elkötelezték magukat az Európai Uniós elképzelés mellett. Ha én brit lennék, akkor én biztos, hogy az Egyesült Királyságot szeretném, hogyha középpályásként játszana, és nem akkor, hogyha pót játékosként, tartalékként üldögélne a pálya szélén, mert tartalékként sosem lehet gólt rugni. A másik kérdés a tulajdonlás és a szuverenitás kérdése. Michael Frendo, Marini úr, Kudla asszony, Szervasz úr, és többen is föltettek ezt a kérdést. Igen, hallom, amit mondanak, és egyet is értek azzal, hogy a tulajdonlás mennyire fontos, hogy valóban felvállaljuk az európai szemesztert, és az nemzeti parlamentek is felvállalják. Két dolgot hagy mondjak el. Az egyik. A hatos csomag, vagyis a hat jogalkotási elem, amely a gazdasági irányítást megerősítette az EU-ban, úgy született, hogy minnyáján részt vettek ebben, mind a 27 nemzeti parlament és az Európai Parlament. Együtt fogadták el, nagyon alapos vizsgálat után igen, fájdalmas hónapok voltak, jól emlékszem rá, amikor megpróbáltuk a hatos csomagot elfogadni, de végül sikerült. A bizottságnak most az a feladata, hogy ezeket az elfogadott jogszabályokat a gyakorlatban megvalósítassa, és persze azt várjuk el önöktől, hogy minden tagállam és minden Európai Uniós ország tiszteletben tartsa az elkötelezettségeit, és a gyakorlatban is megtegye azt, amire elméletben elkötelezte magát. Ezeknek a szabályoknak az államháztartás, a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés a célja. A másik dolog, amit szeretnék megjegyezni, a bizottság részéről ezt partnerségként fogjuk fel a parlamentekkel, tagállamokkal, és a mi ajánlásainknak valóban ez a célja, hogy segítse a tagállamokat abban, hogy legyőzzék a gazdasági problémáikat, és az akadályokat elhárítsák a növekedés és a munkahelyteremtés útjából független és összehasonlító elemzés alapján tesszük ezeket az ajánlásokat, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legjobb tanácsot adjuk. És a fenntartható fejlődést és a munkahelyteremtést tartjuk szem előtt. Volt egy olyan kérdéscsoport, ezt többen említették, amely a fiskális konszolidációra vonatkozott, és az úgynevezett fiskális szorzókra, vagyis már szól arra, hogy az ösztönzők hogyan ösztönzik a gazdasági növekedést. Az egyikük azt mondta, hogy nem csak a tüneteket kell kezelnünk, hanem a válság okait. Teljes mértékben egyetértek, ez elengedhetetlen. És ez nem más, mint a gazdasági egyenlőtlenség. Ez okozta a fenntarthatatlan gazdasági aránytalanságokat, amelyek az elmúlt tíz évben 2000 és 2008 között roppanást okoztak végül. Ezért kell a versenyképességet helyreállítani, és mind a déli országok deficitei, és az észak- és közép-európai többlettel rendelkező országoknak a tevékenységét össze kell egyeztetnünk, hogy visszatérhessünk a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. El kell, hogy mondjam, hogy néha azonban a tünet maga az ok. Mit értek ez alatt? Igen, a válság okaival kell foglalkoznunk, de azért vegyük észre a tüneteket is, akár legyen szó munkanélküliségről, akár fiskális konszolidációról, akár az államháztartások adósságáról. Az IMF-nek a tanulmányát nagyon részletesen átolvastam, Olivier Branchard professzornak, akinek a tankönyveiből tanultam gazdaságról, és Daniel Lee, egy fiatal kutató tanulmánya ez, és ez egy kitűnő tanulmány, nagyon szak, nagy szakmai tudásról tesz tanulságot. Blanchard és Lee figyelmeztetnek, hogy ne próbáljuk meg a jelenlegi helyzet miatt visszafordítani a gazdasági politikáinkat. Miért? Mert a szorzók, amikről már szó esett, változnak időről időre, országról országra, és gazdasági kontextustól függően. Tehát nincs egy egységes szabály, amely alapján szorozni lehet minden gazdasági helyzetben. Ezért az uniónak a differenciált megközelítés az államháztartásokat illetően a megfelelő megközelítés. A tapasztalat azt mutatja, hogyha a konszolidációt megvalósítjuk, és nem hoz meg a várt sikereket, akkor is, hogyha visszafordítjuk ezt a folyamatot, az nem garantálja a sikert. A nagy államháztartási adósságok annyira felborolították volna a folyamatot, hogy egy lineáris folyamat jött volna rétre. Most a bizalomfaktor nagyon fontos, még akkor is, hogyha a piacok egyébként nem lettek volna hajlandók finanszírozni az adósságokat. Gondoljanak bele 2011 őszén Olaszország helyzetében, augusztus és november között 2011-ben. Olaszország megígérte a fiskális konszolidációt még 2011 nyarán, annak érdekében, hogy az EKB másodlagos piacokon való beavatkozását elősegítse. Először Olaszország betartott az ígéret, írül, ígéreteit, a kölcsönnek a költségei csökkentek, de utána a Berlusconi kormány úgy döntött, hogy nem tartja tiszteletben a megegyezést, az eredmény pedig az lett, hogy a kölcsönök már nem működtek, nem voltak elérhetőek, és végül Mário Monti kormánya hatalomra került, Berlusconi megbukott, és utána a Monti kormány stabilizálta a helyzetet Olaszországban. Tehát ilyen történetekkel is foglalkoznunk kell. Végül. Rövid az idő, de Tudjuk, hogy nagyon szoros az időnk, és a sárga kártyát már felmutatták, de a mai vita tulajdonképpen azért nagyon jó, mert nem szabad tovább követnünk az észak-dél megosztottságot, amit túlságosan gyakran láttunk az elmúlt hónapokban, és nagyon köszönöm önöknek, hogy ez most itt nem merült fel. Én ennek nagyon tudatában vagyok az úgynevezett északi stabilitási kultúra és a déli kölcsönös adósságfelvállalási kultúra között. Nincsen egy egyetemes orvosság. Nem tudjuk megoldani csak a pénzügyi fegyelemmel ezt a helyzetet, ez ugyanis megfojtaná a növekedést. És az adósság kölcsönös felvállalása sem old meg mindent, mert ez egy erkölcsi kockázat. Ezért aztán hidat kell építenünk a két kultúra között. A gazdaság és monetáris uniót újra kell építenünk, és végül a fokozott felelősségvállalás unióját, a szolidaritás unióját kell felépítenünk az Európai Bizottságnak, és nekem ez a célom, és számítok az önök munkájára, csak itt tudjuk elérni a munkahelyteremtést és a stabilitást, növekedést, és ezt várjuk az Uniótól és a tagállamoktól. Köszönöm. Köszönjük szépen, biztos úr. Van egy szép közmondás a németben, hogy nem a dolgok kezdete számít, hanem a kitartás. Köszönöm önöknek ezt a kitartást most az első része során a mai meghallgatásunknak. Most átadom az elnöklést Lamassur kolléga úrnak, hogy elkezdődhessék a vita a költségvetési kérdésekről fókuszáltabban. Okay, thank you.